reggel 9 órától, délután fél háromig, majd pedig háromtól éjfélig a napi rendet közé tették, az Európai Parlament honlapján elérhető, az ülést berekeztem, jó éjszakát kívánok mindenkinek. Tehát sikerült még éjfél előtt lezárni.